között jog, jogvitek felsőfokú elbírás kapcsolatos hatáskör Dölvi asszony kapuira szólt, Madi. Kedves elnök úr, tehát nem az első alkalom ez, hogy a parlament az Európai Unió bíróságával foglalkozik ebben a jogalkotási ciklusban, mint tudják. Néhány éve már a luxemburgi bíróság, illetve pontosabban a törvényszék nehéz helyzetben van, ugyanis egyre több peres ügy kerül elé a bíróságot 398 helyett 2000-ben több mint 900 ügyel keresték meg 2010-re ezért aztán fontos volt az alapszabályának a megváltoztatása. 27 millió euróra is szükség van ezért aztán 2015. október 28-án megszavaztuk a tanács javaslatát, mi szerint tagállamonként most már két bíró fog működni a törvényszéknél, a közszolgálati törvényszéket megszüntetjük, és annak bírái átkerülnek az elsőfokú törvényszékhez. A második szakaszánál tartunk tehát ennek a reformfolyamatnak, a közszolgálati bíróságtól most kerülnek át a bírák a törvényszékhez. Mi a parlament részéről gondoskodtunk arról, hogy következetes legyen ez a transfer, illetve a közszolgálati bíróság előtt folyó ügyek esetében garantálhassuk a jogbiztonságot. Tehát ugyanolyan eljárás fog vonatkozni minden ügyre, és bízhatunk benne, hogy hatékonyabb és magasabb minőségű lesz az átalakítások révén a bírák munkája. Azt várjuk, hogy nem csak gyorsabb, de színvonalasabb is lesz az ítélkezés. Ezért kérjük, hogy több ügyet tárgyaljon öt tagú bírói tanács, és nem három tagú, illetve szakosodott kamarák is létrejöjjenek. Nagyon örülök, hogy a parlament külön eh, javasolja, hogy eh, paritás érvényesüljön a férfi és a női bírák között most már csak felhívást kell intéznünk a tagállamokhoz, hogy ezt tartsák is tiszteletben. Tisztelt elnök úr, a megoldás nem ideális, és sajnálom, hogy a tagállamok nem tudtak megállapodni a bírek számának kisebb növelésében és a rotációban. De mivel a tanács hajthatatlan volt, a parlamentnek felelősen kellett döntenie. Az Európai Igazságszolgáltatás nehéz helyzetbe került, meg kell védenünk, és meg kell adnunk neki a működéséhez szükséges eszközöket. Az Európai Unió az igazságosság, az igazságszolgáltatás térsége kerül. legyen ez nélkülözhetetlen egy demokráciában. Köszönöm. Avramopoulos biztosra várunk, közben megérkezett. Üdvözöljük, biztos úr! Hübner asszony kapszolta az Alkotmányügyi Bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után azt gondolom, hogy az általános kódexet a szokványos jogalkotási eljáráshoz kell igazítani. A javaslat azt gondolom hatékony, illetve eh, az általános eh, elsőfokú eh, bíróság um, kapcsolatban megfelelő szabályozást hoz. Hiszek abban, hogy ennek elfogadása az eljárások uh, hosszúságát csökkenteni fogja, illetve csökkenteni um, fogja annak kockázatát, hogy az EU a 74-es uh, cikkely értelmében megfogalmazott kötelezettségei ellensért a bíróság lesz felelős azért, hogy a szabályozást mindenki egyértelműen és univerzálisan értelmezze. Nagyon fontos az EU-ban a hatékonyságot, illetve az eset jogot javítani, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a jelenlegi javaslatot támogatja, illetve az európai rendszert hatékonyabbá tegyek. Köszönöm. Köszönöm Hübner asszonynak, és most megadom a szót a biztosnak. Avramopulos úr következik. glielo concediamo un minuto Azt kéri a biztos, hogy egy kicsit később szólalhasson fel, úgyhogy addig megkezdjük a vitát. Szievka úrral a néppárt nevében, ő lesz a felszólaló, és aztán meghallgatjuk a különböző frakciók véleményeit. Öné a szó két percre. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A reform második fázisának lezárásánál tartunk az Európai Bírósággal kapcsolatban. Ez egy politikai természetű vita azzal kapcsolatban, hogy szükséges ez a reform. Tavaly kezdtük meg a vitát, és most pedig értékeljük azt, ami már eddig történt. Tehát gyakorlatilag folytatjuk az eddig elkezdett utat. A köztisztviselői bírósággal kapcsolatos helyzetben semmi új nincsen, gyakorlatilag nem lesznek új bírák, hanem be fogják építeni az ő számukat a, a, a bírák számába. Tehát nem lesznek további költségemelkedések, viszont nagyon sok pozitív hatással számolhatunk. Ennek hatása lesz a személyzetre is. Gyakorlatilag ezek a bírák nagyon sokszor ügyek nélkül maradtak. Most viszont egy második fázisba léptünk, és nem lesznek kockázatok, az eddigi ügyeket is tovább fogjuk tudni vinni, és azok a bírák, akik már nem a köztisztviselők által benyújtott panaszokat fogják elbírálni, más témákkal is foglalkozhatnak hatáskörükben. Erre a reformra szükség volt, ahogyan Danuta Hübner is elmondta, ez a reform a, az Európai Bíróság munkájának minőségét fogja emelni. Éppen ezért szeretném emlékeztetni az Európai Bíróságot és mindenkit arra, hogy ez egy nagyon fontos intézmény, és a reform is rendkívül fontos. Nagyon sokan támadnak bennünket, sok ellenfelünk van ebben a kérdésben. Éppen ezért az a záradék, ami a rendeletben szerepel, arra fog mindenkit ösztönözni, hogy értékeljük néhány év múlva a bíróság működését. Tehát néhány év múlva majd meg tudjuk mondani azt, hogy helyes döntést hoztunk-e vagy sem. Én úgy gondolom, hogy helyes döntés volt ez. Köszönöm szépen. Az SND nevében Régner képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt biztos úr. E reform egy meglehetősen technikai természetű reform, ez a bíróság negyedik reformja, másrészt a Marinho jelentés follow amelyben 28-ról 56-ra növeltük a bírák számát, így minden tagállam két bírát jelölhetett. Az akkori emelés azon feltétel mellett történt, hogy a közszolgálati törvényszéket felszünte, megszüntetik, és ezeket a jogvéteket az Európai Bírósághoz rendelik. A módosítások világosak, és a szakbíróságokról szóló javaslatok okafogyotta válnak, mert nincsen már szakbíróság. Változik a bíróság belső ügyrendje is, és ezt is üdvözölni tudjuk. Ezen felül, és ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, a jelentés, a Delvo jelentés kiemeli, hogy a férfiak és a nők arányos képviselete a bírák kinevezésénél is fontos szerepet kell, hogy játszom. A Marinyó jelentésről szóló szavazás során feltételül szabtuk ezt a ta- tanács irányában, a tanácsnak, hogy figyeljen a jelölések során erre a kiegyensúlyozott, nemek közötti kiegyensúlyozott viszonyra. Nemzeti szinten ez már működik, a bíróságokat többé-kevésbé valóban azonos nemi arányban töltik be a bírók. Köszönöm Evelyn, most pedig Dzsambaszki kollega kap szót az ECR nevében, egy percben tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves biztos, igen, tisztelt biztos úr, teljesen egyetértek azzal, hogy az Európai Bíróságot meg kell reformálni, erre szükség van. Legfőbb ideje volt annak, hogy végre egy jelentést is elkészítsünk erről, melyben egy kompromisszum és itt létre is jött egy kompromisszum. Nem szabad elfelejtenünk azt a tényt, hogy ez a kompromisszum úgy jöhetett létre, hogy a bírák számát megkettőztük. Hangsúlyozni szeretném, hogy a strukturális a, hogy a, ez a növelés legalább 20 millióval növeli a bíróság költségvetését, és ezt persze az európai adófizetők fizetik meg. Ráadásul nincsen elegendő bizonyíték arra vonatkozólag, hogy ez a döntés helyes ezen felül pedig a költségekre és a hatája is figyelni kell. Köszönöm szépen. Marinho Pinto képviselő kettő percben az ALDE nevében tessék. Como se diz em Portugal, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E- a hogyha valamit rosszul indítunk, akkor azt már nem lehet kiigazítani. Ez az ügy pedig az elejétől kezdve nagyon rosszul indult, nem átlátható a helyzet, a bíróságra vonatkozó statisztikák hiányoznak, nagyon sok fekete folt maradt, és nem lehet értelmezni azt, hogy a késések hogyan néznek ki ennél a bíróságnál. Az Európai Bíróság részéről is úgy tűnik, hogy az Európai Parlament felé közlendő tájékoztatásokat nem támogatják. Éppen ezért nagyon sokan nem tudtunk lelkiismeretünkre hivatkozva szavazni. A speciális bíróságok egyébként jó minőségben dolgoznak, most viszont drágább megoldás mellett szavaztunk, és ezt már csak akkor tudjuk visszafordítani, hogyha jogalkotási téren lépünk fel. Az Európai Bíróság javaslata, amelyet az Európai Parlament is támogat, egy nagy hazugságon alapszik, úgy, ahogy van. Ahogyan ezt már elmondta, a bíróságon nem léteznek már nincsen már olyan sok késés és lemaradás, éppen ezért nem megalapozott az, hogy most megint változtassunk a struktúrán nincsen elég ügy, inkább ez a probléma, és az esetek száma sokkal kisebb, mint a mint amit gondolunk, tehát itt nagyon sok versenyjogi, illetve márkanével kapcsolatos jogvita ügy van, de ezek is lassan kifutóban vannak. Az Európai Bíróság eddig kiegyensúlyozott módon működött, most pedig egy olyan megoldást választottunk, ami rendkívül drága lesz, pazarló, és ezt az adófizetők pénzéből akarjuk finanszírozni. Úgyhogy kedves biztos úr, ez az egyik szörnyű hatása a múltban elkövetett hibáinknak, nagyon sokat költünk, nagyon kis hatékonysággal. Ez sajnos gyakran történik így az EU-ban. Zöldek következnek másfél percben. Elnök úr, a közigazgatási bíróság hatásköreinek megváltoztatása, reformja rendkívül fontos, hiszen a bíróság működése alapvetően fontos a parlament működése, illetve az egész Európai Uniós működés szempontjából. Nagyon sok kritikát fogalmaztunk meg mi itt a parlamenttől, és mindig is támogattuk a bírósági reformot, persze a szkepticizmusunknak is hangot adtunk, de a tagállamoknak is ugyanezt kellene tennie. Jó néhány kolléga már elmondta, hogy októberben a tanács és a parlament közös nyilatkozatot adott ki, amelynek az volt a lényege, hogy az reform folyamat végére a bírák között a férfiak és a nők aránya egyenlő kellene legyen, és de ehhez viszont arra van szükség, hogy a tagállamok is női bírákat küldjenek. Elnök úr, én meg vagyok győződve arról, hogy a tagállamoknál vannak olyan megfelelő személyek, akiket delegálni lehetne. Én szeretném, hogyha amit megígértek nekünk, azt be is tartanák a tagállamok. Ez most nem így néz ki. Köszönöm szépen Ferrara képviselő az EFDD nevében. Köszönöm szépen. Ez egy újabb alkalom arra az bizonyítandó, hogy mennyire ellentmondásos ez a reform. Októberben ez a parlament sajnos megszavazta azt, hogy az elsőfokú bíróságról a 28-ból 56 bíra legyen. Most pedig megpróbáljuk a parlament segítségével a, törölni a közigazgatási bíróságot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez alkotmányjogi szempontból sem megfelelő, nagyon is aggályos, erre alkotmányjogászok és nemzetközi szakértők is rámutattak. Egyrészt közpénzek pazarlásáról van szó, másrészt a reform kétséges hatásairól, de ezen kívül úgy gondolom, hogy az unió jogalkotói amellett, hogy reformokról beszélnek, de valójában itt már a szerződés módosításáról van szó. Tehát ebből fakadóan nem tudjuk támogatni azt a reformot, amely a, szembe megy a, szer, a szerződéssel. ENF nevében Májer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! A bíróságok a parlamenti demokráciákban a jogrendszerek középpontjában állnak, és éppen ezért érzékeny kérdésekről van szokon, és amikor összetételüket illeti, különösen politikai esetekben a jognak alávetetteknek joguk van gyors döntésekhez, gyors eljárásokhoz, és a munka ráfordítása ennek a törvényszéknek és a személyes beszámolók alapján tudom az elmúlt tíz évben jelentős mértékben növekedett. Éppen ezért semmi eh, nem szól az ellen, hogy több bíra legyen. Az eljárás az azonban, ami engem zavar, hiszen ez az Európai Uniónak egy tipikus eljárás módja, törvényszéktől 12 további bírát kértek. Mi történik most? 28 plusz bírát neveznek ki. Felmerül bennem a kérdés, hogy mi történik azzal a 16 bírával, akikre nem volt szükségük az elkövetkezendő e, években sétálni, mennek is kifizetni meg mindennek költségeit. És ami még különösen fontos számomra, az a szakmai képzettség ezeknek a bíráknak, politikai szempontból semlegeseknek kell lennünk, de sajnos ez nem mondható el róluk a legtöbb esetben. Eszter, ez Feregut kollégát nem látom, ilyen módon tovább lépünk. Kofferati képviselő kapja meg a szót másfél percben. Biztos úr, néhány hónappal ezelőtt a vitában az én felvetésemre, amikor arról beszéltem, hogy megduplázzuk a bírák számát, erről vitáztunk, és azt mondtam, hogy ennek nincsen igazi objektív alapja, hogy ezt megtegyük, és felmerül annak a veszélyem, hogy egy kényes struktúrát alakítunk át, és ez elveszti működőképességét. Értékes munkát végeztek a kollégák, és ezt a struktúrát próbálják leírni és meghatározni. Most arra volna szükség, hogy biztosítsuk, hogy a közszolgálati törvényszék, amelynek bíráit átveszi a bíróság, ne veszítse el azt a szakértelmet, amelyet a bírák összegyűjtöttek, hiszen ez egy hatalmas kárt okozna az egész jogrendnek. Ami pedig a nők szerepét illeti, többször többen vetették ezt fel, a nemek közötti egyensúly kérdését, a jövendőbeliben kinevezendő bírák tekintetében nem elegendő itt a jó szándék, kötelező szabályokra van szükség, amelyek előírják, hogy a nők jelen legyenek, máskülönben nem fogunk tudni konkrét eredményeket elérni. Tehát, hogyha ez a téma továbbra is csak egy olyan téma lesz, amiről beszélünk, nem érünk el semmit, és elveszítjük az állampolgárok szemében a hitelünket, éppen ezért azt gondolom, hogy kötelező szabályokra van szükség, és így ére, és ezt integrálni kell a jogszabályba. Köszönöm Koferati képviselni, Ujjaszlovszki képviselő kap szót egy percben. Panie Przewodniczący, koleżanki, kol- Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A közelti törvényszék betagozódása az Európai Unió általános törvényszégében, tehát az egyik uh, intézménybe a terv része. El kell, hogy mondjam, hogy ez a nagyon rövid vita, amely már percek óta zajlik, azt bizonyítja, hogy el kell gondolkodnunk a metodológiáról, a reform megvalósításának módszereiről. Nagyon sok érv elhangzott, kritika is a teljes reformmal kapcsolatban. A bíráknak maguknak is vannak kételjék a reformmal kapcsolatban, beszéltünk reform költségeiről is, végezetül pedig mindez a hatékonyság és az Európai Törvényszék hozzáférhetősége vitájának keretén belül zajlik a döntések hozzáférhetősége és hatékonysága szempontjából is tárgyaljuk az ügyet. A kollégák különböző frakciókat képviselve szóltak hozzá a vitához. Én a teljes reformmal kapcsolatban egy másik gondolkodási folyamatot is kezdenék, mielőtt döntünk és szavazunk. Nem szabad elharmarkodottan szavaznunk erről a kérdésről. Nagyon fontos, hogy az összes frakció megállapodjon. Prego. Köszönöm, köszönöm. Butonet képviselő egy percben. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák! A bíróság negyedik eh, eh, reformja közszolgálati törvényszék eh, helyettesítését érinti. Azt gondolom, hogy ez botrányos és felelősségtelen felelőtlen. A jogalap a 257-es cikk teszi lehetővé az eltörlés, de nem történt semmiféle hatástanulmány és elemzés. Erre folyamatosan felhívtam a figyelmet a szakbizottságban. Az Európai Unió így az európai adófizetők pénzét pazarolja, hiszen a reformnak jelentős költségei vannak. és a, magukat, a bírákat sem konzultálták, vagy sem konzultáltak, és köztisztelősekkel sem. Hát nem takarhatja el senki az Európai Unió tényleges arcát. Tehát nem eh, a maga a repülés a fontos, hanem az, hogy hogyan landol az adott repülőgép, és úgy érzem, hogy ez a, ez a landolás fájdalmas lesz. Poszpiszil képviselő másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt év őszén, amikor erről a reformról, az Európai Bíróság reformjáról cseréltünk eszmét, elmondtam világosan, hogy semmi szükség nincs megkettőzni a bírák számát. Ez egy politikai döntés, és én nem elszavaztam már akkor is. Persze egyre több ügy tartozik az Európai Bírósághoz, de ez nem jogosítja a 28-ról 56-ra való növelést. Tudjuk, hogy a bíróságoknál is az ügyszám nő, de mégsem duplázzák meg a bírákat. A csekköztársaságban is nőtt az ügyszám, de hát nem duplázták meg a bírák számát. Másrészt ez már megtörtént, bár nem elszavaztam, ha viszont megtörtént, akkor fejezzük be a reformot, és szüntessük meg valóban a közszolgálati törvényt. Voltak éppen tehát most egy tal- próbálunk találni az Európai Bíróságnak, mely, ahol a bírák számát megdupláztuk. Teljesen abszurd ez, megtakarítást kellett volna elérni, nem pénzt kiadni. A specializált bíróság általános bíróságba való átalakítását helyesnek tartom, de ez egy politikai ügy. Pospisil úr, köszönöm. Most pedig elkezdődik a spontán felszólalások köre. Negrescu kollega kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bíróság nagyon fontos az EU jó működése szempontjából. Ezért elutasítom a költségekre vonatkozó kérdést. Nem ez a fő kérdés. Az számít, hogy hogyan működik a bíróság, ez a probléma. A mostani reform javítja a helyzetet. A jelenlegi rendelet az intézményközi párbeszéd eredménye is javítja az igazságszolgáltatás gyakorlatát az európai szintéren. Nem kell az Európai Bíróság belső szabályát módosítani, és úgy gondolom, hogy a nagyobb ügyek ügyszámmal is meg tudnak majd birkózni, és persze a szinergia is létrejöhet Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ügyek elosztása tekintetében pedig belső szabályokat találjanak. A nemek közötti egyenlőségről mondott európai parlamenti elvárásoknak ugyanakkor meg kell felelnie a bírás, bíróságnak. Maria úr egy percben. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, egy olyan vitát folytatunk most, amely arra vonatkozik, hogy az elsőfokú bíróság ö, hogyan viszonyul az Európai Bíróság egészéhez. De korábban már szavaztunk egyszer arról, hogy minden tagállam két bírát jelölhessen, tehát 56-ra növekedjen a bírák száma. Ez pedig azt is jelentette, hogy az elsőfokú bíróságot meg kellett szüntetnünk, és ettől függetlenül most 40 helyett 47 fő ügyészünk lesz, heten pedig majd átkerülnek az Európai Bírósághoz. 2010 óta 65%-kal növekedett a benyújtott esetek száma az Európai Bíróságnál, 1300 eset ben nem döntöttek még, tehát fontos volt az, hogy ezt a nyomást levegyük a bíróságról. Köszönöm szépen, Jakov Csics képviselő, Iván. Koherencia, az európai állampolgárok jogi védelme és hatékonyság, ezek azok az értékek, azok az alapelvek, amelyek a jelentésben szerepelnek. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy vannak fenntartásaim, nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy ez a reform, ez majd meghozza azokat az eredményeket, amelyeket remélünk tőle. És nem gondolom azt sem, hogy mindenhol nagyon nagy örömmel fogják fogadni. Ugyanis ez a vita rámutat arra, hogy itt komoly problémák vannak, komoly kérdések, és figyelembe kell venni mindezt. A reformokat alapvetően támogatom, de szerintem fokozatosan kellene őket be megvalósítani, mert különben olyan helyzetben leszünk, amikor nagyon nagy kritikákkal illet majd bennünket a közvélemény. Tehát rendben van a reform, de fokozatosan valósítsuk meg, és hogyha valóban úgy döntünk, hogy minden tagállam számára két két bíra legyen, akkor a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget is biztosítani kell. Most pedig következik a Catch the Eye. lezártuk a kezsiáit, és akkor most Avramopoulos biztos következik, aki nem kíván most hozzászólni, úgyhogy visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy minden elhangzott ebben a vitában, már másodszor vitázunk erről az elmúlt hat hónap során, tehát igazából nem változtak az álláspontok sem a különböző oldalakon. Azzal szeretném lezárni, hogy nagyon magasra tartom a bíróságok munkáját, főként az Európai Bíróság munkáját, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogják tudni megszervezni ezt, annak érdekében, hogy az európai igazságszolgáltatás jól tudjon működni. És még egyszer szeretném kérni a tagállamokat, hogy figyeljenek oda a kinevezésekkor a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségre. Köszönöm szépen! Delvó asszony,